akkor változtatás nélkül elfogadhatjuk. Nem látom, hogy bárki is jelezni, hogy nem ért egyet. Most akkor a bejelentéseim az eljárást illetően, mint tudják, az 54-es szabály alapján működünk együtt, bocsánat, 55-ös, persze, 55-ös. Lehet, hogy önök az 56, mi az 54, és akkor ennek az átlaga 55. Jó, akkor rendben van. Nagyon szépen köszönöm a javítást. Más tájékoztatást is szeretnék adni. Természetesen az együttműködésünk az eddig kiváló volt. Fordasszony és részt vett ebben az együttműködben, és Virkunen asszony, és Zsüven, az, Zsüven úr is. Hát sajnos a, a választások miatt nincs most itt, mert még mindig aktív módon részt vesz a, a franciaországi választásokban. A mai ülést a módosítóknak a taglalásával törtünk. 400 60 néhány módosítás volt, és a szavazás Strasbourgban majd május 18-án történik meg. Tehát a kemény munka végén majd szavazhatunk is. A hármas napi rendi pont az online platformok és a digitális egységes piac kihívásai. Zsüven úr és Virkonen asszony a jelentéstevők, akkor most Virkonen asszonytól kérem meg, hogy tegye meg megjegyzéseit. Talán vagy Fordasszonyt kérdezem meg. Majd, amikor érem kerül a sor, akkor fogok megjegyzéseket tenni. De hát folytathatjuk most. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nos, akkor a jelentéstevő és az árnyok jelentéstevő megjegyzéseivel kezdjük, és aztán mindkét bezőtságnak a tagjai is szót kérhetnek. Akkor most Virkonen asszony, aki az ITRE nevében a jelentéstevőnk. A másik oldalon Zsüven úr nevében is nyilván Schwab úr fog felszólalni Zsüven úr nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony, kedves kollégák! Ahogy Buzsek úr is mondta, elnök úr is mondta, Zsüven úr sajnos nem tud itt lenni, pedig ő a társjelentéstevő, de nagyon aktívan együttműködtünk az utóbbi hetekben az, az árnyékjelentéstevőkkel is, a, ezzel a jelentésben kapcsolatban, és 462 jelentést, módosítót nyújtottak be, ezért köszönöm szépen ezt az aktív együttműködést, és majdnem mindegyik módosító nagyon pozitív, hasznos módosító volt az online platformokkal kapcsolatban, és az új üzleti módszerekkel kapcsolatban, és a kereskedelmi előnyeikkel kapcsolatban ezen platformok miatt. Természetesen a módosítók foglalkoztak a kihívásokkal is, ezeket is megbeszéltük a korábbi ülések során ebben a szakbizottságban. Úgy tűnik, hogy a legnehezebb téma a felelősség kérdése. Megvan az elektronikus kereskedelmi irányelve már, ez egy jó irányelv, és a legtöbb kérdéssel foglalkozik. Ugyanakkor különböző kérdések vannak még, eh, például a sebesség kérdése, amelyeket még meg kell oldani. A eh, nyilv, véleménynyilvánítás szabadsága az nagyon fontos kérdés, az internettel kapcsolatban, de a platformoknak is felelősséget kell ezzel kapcsolatban vállalni, hiszen az övék ez a feladat és megfelelő egyensúlyt kell ezekkel a témákkal kapcsolatban találnunk. Ezekről fogunk még az elkövetkezendő napokban vitázni az árnyék jelentéstevőkkel mindkét bizottságban. Különböző javaslatokat tettünk 36 kompromisszumos módosítóval kapcsolatban, és lesz még 10, de lesznek még az árnyék jelentéstevőkkel ülések, és szeretném megköszönni mindenkinek a véleményét, amely azt tükrözi, hogy mindkét szakbizottság nagyon hatékonyan dolgozott, ez azt jelenti, hogy összehangolták a munkát, és elsősorban a frakciókban kell összehangolni ezt a munkát. Az ütemterv nagyon szoros, mint mindig, a jelentéstevők minden árnyékjelentéstevővel együtt fognak működni, hogy megfelelő időben végső formába öntsék a kompromisszumos módosítókat. Eh, és mivel a jelentés ennyire jó, ez lehetséges lesz. Szeretném megköszönni minden jelentéstevőnek és tagoknak ezeket a módosítókat, ugyanis eh, ezzel, ezzel a munkához, ehhez a munkához eh, jó eredményeket hoz majd. Ahogy az elnök úr már mondta, Strasbourgban május 18-án fogunk szavazni, tehát még van néhány hét, két hét körülbelül, hogy a többi frakcióval együttműködjünk, és várom ezt az együttműködést, és mindenkinek a véleményét. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Schwab kolléga, Zsüven kolléga nevében. Köszönöm szépen, elnök úr mint ahogy mondta, Zsüven úrtól megkaptam a véleményét és a megjegyzéseit, mert a francia választások miatt nem tud most itt lenni. Ezeket fogom most bemutatni. Először is gratulál mindenkinek, és megköszöni nekik, akik hozzájárultak ehhez a jelentéshez. Virkonen kollégájának különösen a kompromisszumos megoldások megtalálásában. Minden világos, elsősorban a szöveg fő részét illetően, és kompromisszumokat fogunk tudni találni. Nos, vannak olyan módosítók, amelyek az érdemi kérdésekkel foglalkoznak, mint a platformnak a meghatározása, tehát hogy szükség van-e erre, és hogyha igen, akkor hogy tudjuk ezt elérni. Aztán másik, a platformoknak a felelőssége, amelyet most a, az elektronikus kereskedelem irányelv határoz meg. És hogy lehet garantálni az átláthatóságot és a jogi biztonságot, jogbiztonságot. Aztán hogyan lehet egy jól kiegyensúlyozott állapotot elérni a különböző jogokat illetően, végül pedig hogyan lehet mindenkinek egyenlő esélyt adni, tehát egy level playing fieldet, és pedig a, a különböző nem, különböző jogellenes tevékenységekkel kapcsolatban. Mint tudják, az Európai Bíróság május 8-ára már le fogja vonni a következtetéseket, épp ezért eljött az idő a parlamentnek a beavatkozására a megfelelő pillanatban. Ezért Philippe Juvin és a kolléganője erős álláspontot akar kialakítani a parlament számára, azért, hogy a bizottság, az Európai Bizottság javaslataival együtt megfelelő egyensúlyt tudjanak kialakítani. Az üzleti élet, az üzleti vállalkozások számára nagyon fontos ez a kérdés, és az európai jogokat mindenkinek tiszteletben kell tartani. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök. Köszönjük az ITRE és az IMKO hozzájárulását, most pedig jönnek az árnyék jelentéstevők, most a szocialisták nevében. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Eh, kollégám Imkos kollégám eh, Sergio Gutierrez nevében is megszólalok. Szeretném azzal kezdeni, hogy kiemelem, hogy kollégám is és én magam is már jeleztük az első eh, eszmecsere kapcsán, hogy eh, támogatjuk a jelentéstervezetet jó kiindulási pont ez, de bizonyos dolgok hiányoznak belőle, mégpedig a digitális gazdaságnak a szociális vonalkozása, amelyet egyáltalán nem foglalkozik az anyag. Úgy gondolom, hogy ezek a különböző tevékenységek, amelyekről beszélünk, ennek szociális vonalkozása vannak az ezen területeken dolgozó munkavállalók tekintetében online szolgáltatásokat nyújtanak ezek a munkavállalók tartalmat szolgáltatnak, és adott esetben árukat szolgáltatnak, szolgáltatásokat nyújtanak, csere lehetőségeket tesznek lehetővé, és így tovább. Továbbra is az a véleményünk, hogy a módosítókat tovább kell dolgozni, alakítani, és úgy gondolom, hogy négy nagy tömbbe tudjuk ezek prioritások szerint sorolni. Szükség van a jogalkotásra, nyilván az egyéb frakciók által benyújtott módosítókat együtt azt látjuk, hogy azok a viták, amelyek jelenleg folynak, két tengely mentén rendezhetőek el. Vannak, akik úgy gondolják, hogy mostani törvényhozás, mostani jog már nagyjából lefed mindent, mások, a szocialisták, mi úgy gondoljuk, hogy vannak hiányosságok, vannak joghézagok, amelyeket le kell fedni. Itt a parlamentben nagyon komoly vitákat folytattunk már eh, kutatókkal, szakértőkkel, a bizottság részéről, külső szakértőkkel, eh, és eh, az egységes belső digitális piac kapcsán is voltak ilyen viták, a közvetítő platformok, felületek tekintetében is egy sajátos háromszögben függenek össze ezek a dolgok egymással. A fogyasztók, a szolgáltatók, illetve a platformok háromszögéről beszélek a meglévő jogi hézagokat mindenképpen le kell fednünk, mert ha ezt nem tesszük meg, akkor a hagyományos ágazatokhoz képest online szociális dömpingre kerül sor, és tisztességtelen előnyhöz jut az online világ. Úgy gondolom, hogy a vonatkozó jogi rendelkezések pontosításával lehet elérni azt, hogy kiegyensúlyozottan és fenntartható módon fejlődjön a digitális piac ehhez meg kell határoznunk bizonyos magatartási szabályokat, illetve különbséget kell lennünk azok között, akik például konkrét fizikai munkát végeznek, vagy virtuális munkát végeznek, más azoknak a szerepe, akik, akik csak közvetítenek, más azoknak a szerepe, akik tényleges termelő munkát vagy szolgáltatás nyújtást végeznek a digitális platformokon keresztül. Vannak atipikus tevékenységek, mint az alkalmi munka, vannak egyéni vállalkozók, és így tovább biztosítanunk kell azt, hogy azok a munkavállalók, akik ezen platformokon keresztül dolgoznak, úgy, ugyanúgy rendelkezzenek a méltó munkavállalási lehetőségekkel, illetve a méltányos munkavégzés lehetőségével, mint bárki más. De kell figyelnünk arra, hogy az Európai Unió rendelkező, jelenlegi rendelkezéseit mennyire alkalmazzák a digitális munkavállalás világában. Ezen menően a szocialista frakció úgy gondolja, hogy az oktatás való befektetés, az újítás való befektetés alapvető fontosság, hogy az Európai Unió versenyezni tudjon sikeresen a világpiacokkal Eh, de a piacokon, eh, miközben eh, valóban méltányos körülményeket teremt és jogegyenlőséget a munkavállalók között, függetlenül attól, hogy milyen szektorban dolgoznak. A módosítóink azt kérik, hogy ugyanazokat az adóügyi szabályokat alkalmazzuk minden szolgáltató cégre, függetlenül attól, hogy azokat a szolgáltatásokat online vagy offline nyújtják és garantizálni kell, hogy minden vállalkozás, a digitálisak is ott fizessenek adót, ahol e, a tevékenységük gyümölcsét learatják, betakarítják. az szocialisták részére egyértelmű, e, hogy e, a termelő fontosabb, lényegibb munkát végez, mint a közvetítő, ezért mindenféleképpen fontos, hogy a szellemi jogokat sértő magatartások esetében gyorsított eljárások állnak rendelkezésre az előállítók jogainak védelmére. Az elnök közbe szakítja felszólalót, Blanco López úr még egy percet kér. Én már hat perce beszél, mondja az elnök. Egy percet kérnék. Nos, a 224-es és egyéb módosítókban azt kérjük, hogy a platformok olyan eszközöket nyújtsanak minden esetben a felhasználók számára, amelyeken keresztül be tudják jelenteni mind a törvénytelen tartalmak, mind az egyéb problémás esetek előfordulását. Elnök az LCR nevében két jelentéstevés tevő szó, szólal fel, Daniel Danton az, Danton az info részéről. Köszönöm, mint hogy két személy nevében szólalok fel, hat perc illet engem. Mind én és Ondalin elmondtuk az árnyék jelentéstevő üléseken, hogy az ECR fontosnak tartja a gazdaság ezt a területét, és megpróbáljuk elkerülni az átfedéseket. Meg akarjuk vizsgálni, hogy a meglévő hat, szabályokat megfelelően használják-e, ugyanakkor nem biztos, hogy az üzleti modell alapján ki kell vonni az egyes tevékenységeket a szabályok alól. Nem értem, hogy miért volna tisztességtelen verseny, nem értem ezt az álláspontot, hiszen a meglévő piacra lévő lépő szereplők védelmét szolgáló szabályok teszik, torzítják a versenyt. Legyünk, fogalmazunk világosan, az internet mindennél jobban demokratizálta a világot, lehetőséget ad például a munkavállalóknak is. Ez egy üdvözlendő jelenség, hiszen ezzel elvesszük a munkáltatóktól a hatalmat, és a munkavállalók kezébe adjuk azt. Nem kell izgulniuk, hogy 8-tól 4-ig fognak dolgozni a következő 10 évben, hanem maguk választhatják meg a munkavégzés lehetőségét. Mi több, új karrierek, új pályák jöttek létre, profi játékosok, vagy YouTube-on karriert kialakító emberekre gondolok, csak és ez csak néhány példa. Hogyha a definíciók, a platform definícióit vizsgáljuk meg, nem tartjuk szükségesnek, hogy így mindenre kiterjedő definíciót hozzunk létre, a platformot ágazati alapon kell definiálni, és nem mindig releváns, hogy meghatározzuk, hogy mi a platform. Egyetértünk az előadóval és más kollégákkal, hogy az európai platformokat helyzetbe kell hozni, és Európában minden, nem csak a protekció, intézke, protekció intézkedés, protekcionista intézkedésekkel védett platformokat, hanem minden platformot helyzetbe kell hozni. A verseny és nem a protekcionizmus adja a jó megoldást, úgy ugyanakkor, hogy megerősítjük a fogyasztói jogokat. A felelősségvállalás területén óvatosnak kell lenni, a platformoknak meg kell felelniük az európai szabályoknak, a közvetítőkre vonatkozó szabályok pedig az internet megbízhatósága, jogbiztonság és az alapjogok védelme tekintetében alapvető, az intermediári vagy közvetítői irányelvnek technológiailag semlegesnek kell maradnia. A jelentés tervezett egy sor pozitív észrevétel tartalmaz, mi pedig a módosítókkal akarjuk még a bizalom megerősítését megerősíteni, hiszen látni kell, hogy ha a bizalmat egy platform elveszíti, akkor elveszíti az üzletét, az, a, főleg a megosztáson alapuló úgynevezett sharing gazdaságban a hordozhatóság, a határokon átnyúló adatforgalom és adat átadás, valamint az adatvédelem tekintetében támogatjuk a szabályozást. Nem csak Európában, hanem az egész világon való szabályozó partnerekkel való együttműködéssel kell segíteni, hogy a jövőben a határokon átnyúló tevékenység jól működjön. Ez a jelentés tervezet jó alapját adja a vitának, és nem könnyű munkát végeztünk, de előrelépést tudunk elérni, és örömmel tekintek a további munka elébe. Lehet, hogy az elkövetkező hetekben ugyanakkor nem fogjuk tudni lezárni a vitát. Köszönöm, köszönjük szépen. Az ALDE, az ALDE frakció nevében az ALDE frakció mindkét szakbizottság nevében Maja Kallasz asszony kapszott parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is hat percet kapok, mert két árnyék jelentéstövő um, nevében szólalok fel, hiszen tudom, hogy nagyon szigorú az idővel. Megköszönöm az előadóknak a munkát, amelyet végeztek. A kompromisszumok, a két típusú kompromisszumot is megköszönöm. Nagyon sok pozitív elemet tartalmaznak ezek a kompromisszumok, a, kihangsúlyozzák, hogy a platformok, a kis vállalkozások és a fogyasztók számára is előnyöket rejtenek magukban. A B2B üzlettől üzletig való kapcsolatokat ö, ö, át kell tekinteni, az átláthatóság vagy a sorrendiség tekintetében, a ranking rendszer tekintetében Különösen fontos ez a kis vagy a mikrovállalkozások számára, hiszen ők a platformok segítségével dolgozzák ki a üzleti modelljüket. Sok kompromisszum tekintetében még vita van közöttünk. Az Aldem frakcióm a végrehajtásra szeretne koncentrálni, mielőtt további jogszabályok létrehozását kérnénk. Jelenleg sok jogszabályt módosítanak, modernizálnak, ezért ahhoz ragaszkodnánk, hogy a jelentésben csak ott kérjünk új jogszabályt, ahol igazi eh, szabályozási hiányosság mutatkozik. Nagyon fontos ez EU versenyszabályok betartása a platformok tekintetében. Úgy gondolom, hogy a versenyfőigazgatóságnak a bizottságon belül kell biztosítania, hogy az új üzleti vállalkozások ra vonatkozó szabályok, ahogyan a piacokat meghatározzák, megfeleljenek a digitális kor elvárásainak, és az Európai Bizottság, mint versenyhatóság gyorsabban hozzon döntést, ne akadályozza a versenyszabályok érvényesülését. Harmadsorban a online platformok felelősségvállalása kérdésében van vitánk a többi előadóval. Vannak különböző bekezdések, amelyik ugyanarról beszélnek, de más más szóhasználattal érnek, ez félrevezető. Nem világos, hogy mit kérünk a bizottságtól, hogy tegyenek meg, mit kérünk a platformoktól. Tehát eh, a felelősségvállalás azon cégek tekintetében, akik a szerzői szomszédos jogokkal rendelkeznek, más kell, hogy legyen, mint a fogyasztó védelemre vonatkozó szabályok. Ez nem egy kis kérdés, például a szólásszabadság, vagy az adatvédelem, vagy az információ védelmének szabályát, jogát érvényesíteni kell. Elsősorban azonban az a kérdés, hogy milyen tartalomért tegyük felelőssé a platformokat. Hogyha a cégek maguk kell, hogy kitalálják, hogy hogy mi a kártékony, vagy mi a veszedelmes információ, akkor bizony meg gúzsba kötjük őket. Politikusonként tudjuk, hogy például rólunk a különböző platformokról számos lefitymáló vagy szégyenletes megjegyzés jelenik meg. Hát ki legyen a platform üzemeltető ezért felelős, vagy sem? Még egyszer mondom, tehát, hogy a tartalmakért való felelősségvállalás kérdések pontosítani kell. Hogyha platformokat arra kérjük, hogy akadályozzák meg az illegális vagy káros tartalom megjelenését magát, akkor ezzel akadályozzuk a munkájukat, azonban azt joggal várjuk, hogy mi hamarabb levegyék a jelzés után ezeket a tartalmakat. vagy az ilyesfajta tartalmakhoz való hozzáférést kell akadályozniuk, vagy le kell venniük ezt a tartalmat, ez erre vonatkozó szabályokat támogatjuk, azt, hogy a platform maga ellenőrként lépjen fel, az ilyesfajta javaslatokat nem támogatjuk. Hiszen ezzel voltak éppen a cenzúra irányába lépnénk el. Nem ö, a platformok dolga az, hogy döntsenek arról, hogy mi a helyes, mi a helytelen, mi tekinthető iróniának, és mit, mi nem tekinthető annak az orosz, kínai és amerikai öm, ö, szereplőket nem tudjuk szabályozni, és öm, ezért ezt aggályosnak tartjuk. A mi módosítóink teljesen világosak, támogatjuk hogy a bizottság a notice and takedown jelzés, majd tüntesd el a tartalmat, a rendszernet hajt, hajtassa végre, ezzel biztosítva a kiszámíthatóságot, és um, a userek, a felhasználók számára is kiszámítható biztonságos rendszert működtessenek. Köszönöm. Karik. Köszönöm szépen. Michel Rennon kolléga a zöldek nevében, és az ITRE nevében is. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Mindkét bizottság, szakbizottság nevében szeretnék felszólalni. Szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a e, kompromisszumos megoldásoknak a második csomagját, amelyben mi sokkal több dologgal tudunk együtt érteni, különösen, e, de azért vannak még mindig megoldandó problémák. Először is szeretnénk rámutatni, hogy ennek a jelentésnek egy hozzáadott értéke lehet, ahol például a bizottság, az Európai Bizottság még nem hozott új jogszabályokat, például az AMF irányelv. Különösen a felelősséget illetően nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a az elektronikus kereskedelmi irányelvnek kell lenni az alapnak. És üdvözlöm a jelentős tevőnek az utalását erre az irányelvre az, az internetes kör, környezetben és nem akarjuk a monitorozás megerősítését támogatni mert ez ellentmond az kereskedelmi irányelvnek, amely ez ellen szólalt föl. Tehát az ilyen általános monitorozás az az üzleti vállalkozás szabadságát és a magánélet szabadságát is megsérteni. Na most akkor nézzük az új kihívásokat. Már sokat beszéltünk, amikor a, jog, a tagállamok bizonyos jogszabályokat megpróbáltak bevezetni, és nemzeti szinten mi úgy láttuk, hogy a gyűlöletbeszédnek a helyzete tulajdonképpen nagyon sok országban nem illegális az Európa Tanács szerint csak 15 százaléka eh, a gyűlöletbeszédnek eh, tiltott vagy illegális a nemzeti jogszabályok alapján. Tehát ez egy jó eszköz lenne ezekkel a problémákkal foglalkozni, mert különben nagyon nehéz egy platformtól elvárni azt, hogy intézkedéseket hozzon, tehát hasznosabb lenne, hogyha a, a tagállamoknak a büntetőjogi törvényeit vizsgálnák meg. Aztán van egy másik alapvető probléma, az, hogy a különböző tartalmak különböző megközelítéseket igényelnek, és és e, megint csak jogszabályok lennének a legmegfelelőbbek ennek a megoldására. Ugyanis e, ez világosabbá tenni a platformoknak, hogy, hogy milyen fajta platformokkal, milyen fajta eljárásokat kellene e, folytatni. Tehát, hogy illegális tartalomról van ez szó, vagy pedig nem kívánatos tartalomról. A szerzői jog megszorzátás, megsz, sértését illetően megint csak el kell gondolkodni arról, hogy az automatikus intézkedések nem határozhatják meg a különböző fogalmakat. Aztán például a gyermekek elleni erőszaknak a kép, képeinek a feltöltése. Az ember, mi nem akarunk a bűnöldöző szerveknek a munkájába beleszólni, ugyanakkor a szerzői jogok megsértését területen nyilvánvalóan a feltöltőt szeretnénk tájékoztatni arról, hogy ez illegális, míg ez nem ez a helyzet a gyermekpornográfia képekén, képekkel. A, vannak tehát hogy felmerül annak a kérdés, hogy milyen fajta ö, ö, jogi eszközeink vannak ö, a ö, a különböző illegális tevékenységeknek a visszaszorítására. Aztán felmerül az adat tulajdonlás kérdése is. Nem tudom, hogy ezzel a bizottság közleményére reagálunk-e, a konnektivitást, tehát az összekettetést illetően, ahol az a gépek által generált adatokkal kapcsolatban javaslatokat tettek a, az adat tulajdonlás kérdését illetően. Szerintünk ez a rossz megkülözítés, inkább olyan eh, kompromisszumos megoldások kellenének, eh, amelyek eh, tükrözik a parlamentnek a javaslatait. Tehát, hogy mit hogy döntünk az, az a gépek által generált adatokkal kapcsolatban, az interfészekkel kapcsolatban, és aztán az adat tulajdonlással ebben a kontextusban is foglalkozunk, nem pedig az, hogy egyetértünk-e ezzel, vagy nem. Végül pedig az átláthatóság és a, a méltányosság kérdésen illetően általában egyetértünk a jelentéstevő véleményevel, de azért még mindig elég sok munka marad a kompromisszumokkal kapcsolatban, hogy mi is megelégedettek legyünk ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen! Ezzel vége az árnyék jelentéstevők listájának. Most pedig most pedig az IMKO társelnökének, Fordasszonynak adom át a szót. Nagyon szépen köszönöm. Még ketten jelentkeztek. Nikola Danti. Köszönöm szépen. Nagyon röviden. Egyetértek itt a legtöbb észrevétel. Nagy hatást gyakorolt rám az a tény, hogy az előadó nagy figyelmet fordított a felelősségvállalás kérdésére. Ez a legnagyobb kihívás, amely előtt állunk. Egy olyan világban élünk, amelyet még nem ismerünk teljes egészében, nap mint nap változik ez a világ, de mindennapi életünket meghatározza a digitális átalakulás azok a szabályok, amelyek a hagyományos gazdaságra vonatkoznak, nem vonatkozhatnak egy az egyben a digitális gazdaságra. Éppen ezért úgy gondolom, hogy a felelősség kérdését eh, felelősséggel kell szabályozni, és ez fogja meghatározni a platformok hitelességét is. Nem további szabályokra van szükségünk, hanem jó szabályokra van szükségünk, és az elkereskedelmi irányelv szabályait kell hatásosan érvényesíteni, de persze az elkereskedelmi irányelv elsősorban az áruk cseréjére és nem a szolgáltatásokra vonatkozik, és ilyen módon nem terjedhetnek ki ezek az elvek teljes egészében a platformok munkájára is. El kell kerülnünk ugyanakkor azt, hogy diszkriminatív módon lépjenek fel a platformok, akár a fogyasztók, akár az állampolgárok irányában. Ez az egyik kérdés, amelyben vita zajlik. Jelenleg az a kérdés, amelyet vizsgálunk, hogy az egyes szociális osztályok esetleg szemben esetleg diszkriminációt alkalmaznak a platformok, a szerkesztési elveik alapján, vagy más üzleti tevékenységük alapján. Ilyen módon tehát alapszabadságokkal állunk szemben. Jól tudjuk, hogy a politikai uh, információkat a platformokon, egyre inkább a platformokon keresztül szerzik meg az emberek. Hatalmas tehát a kihívás, amely előtt állunk, és igen nagy felelősség nyugszunk rajtunk. Uh, ezért eh, meg kell ragadnunk a platformok szabályozásában rejlő lehetőséget, de persze úgy, hogy a felelősség minden kérdését félreérthetetlenül szabályozunk meg. Köszönöm egyébként én magam is az előadó munkáját. Köszönöm szépen. Nos, mindenki egyetért abban, hogy az online platformok új e, te, piacokat, e, szolgáltatásokat, termékeket e, teremtenek, választási lehetőséget adnak és hatékonyan szabályozzák az árversenyt. Ugyanakkor Európában nagyon kicsi az aránya ezeknek és ezeknek a szolgáltatásoknak, és mi jól le vagyunk maradva az Egyesült Államoktól, Ázsiától. Támogatom a KKV-kkel kapcsolatos módosítókat, különösen mivel elismerjük, hogy magas szintű képesítésekre, szakmai tudásra van szükség, ugyancsak támogatom az elektronikus kereskedelemre vonatkozó módosítókat, azt, hogy technológiailag semleges legyen a megközelítés. Fontos, hogy a jövőbeni fejlesztési lehetőségeket ne lehetetlenítsük el. A platformokat ágazati keretben lehet legjobban meghatározni, ahogy megvitattuk a korábbi közösülések alkalmával is, bizonyos online platformok olyan infrastruktúrát, infrastruktúrát nyújtanak, kínálnak, mások pedig szolgáltatásokat. Eh, nem lehet ezeket egyformán szabályozni. Ha azt megpróbálnánk, akkor ez negatív módon hathat az innovációra, és úgy gondolom, hogy nagyon komolyan oda kell arra figyelni, hogy ne eh, hassunk negatív módon az újításra, az innovációra Európában. Eh, üdvözlöm azokat a módosítókat is, amelyek az önreguláció, önszabályozás lehetőségét megteremtítik, és ezzel az illegális tartalmakkal szemben felveszik a küzdelmet, ugyanakkor nem korlátozzák a vállalkozás szabadságát. Fontos, hogy a jelentés által is említett termékismertető rendszerek, review rendszerek működjenek, de úgy gondolom, hogy ehhez nem kell új európai hatóságokat létrehozni. Jól lehet, erre született javaslat. Összességében pozitívan ítélem meg a, a jelentést. Jó szerencsét, sok szerencsét kívánok az árnyék jelentéstevőknek is. Nagyon fontos ez az ügy Európa jövője szempontjából. Köszönöm szépen, elnök. Szandra. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőknek a munkáját. A platform gazdaság, a platformoknak a méltányosságára alapszik, és a fogyasztók bizalmára. Ugyanakkor ma, amikor az európaiaknak feltesszük a kérdést, akkor csak 22%-uk mutat valamilyen bizalmat a platformok irányában. Épp ezért nagyon fontos, hogy megerősítsük ezt e, a platform megbízhatóságát és a fogyasztóknak a hűségét. E, ennek több elemét említették, például a felelősség kérdését, e, és a platformok bevonását bizonyos kötelességek eh, esetében, például, hogy információkat kell szolgáltatni a fogyasztóknak, a jogaikról, a munkajogról és a többi. És fontos, hogy együttműködjenek a platformok és a közigazgatások. Én ugyanakkor egy dologban szeretnék hangsúlyozni azt, hogy azok a megjegyzések, amelyeket a platformokkal kapcsolatban hallunk, és pedig ezeknek a hírnevét illetően. Szeretnék amellett szólni, hogy egy tanúsítási rendszert vezessük be, azért, hogy egyensúlyt találjunk, és ugyanakkor ezeknek a platformoknak a dinamikáját és növekedését ne akadályozzuk. Köszönöm szépen, Mártin kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Buzek úr a tegnapi francia választások első fordulójára utalt. Mindannyian ismerjük az eredményt, épp ezért felmerülhet bennünk a kérdés, hogy amikor ilyen témával kapcsolatban véleményt formálunk meg, akkor fontos, hogy a negatív hatásokat is, vagy eredményeket is megvizsgáljuk. Ugyanis az európai digitális egységes piacsal kapcsolatban az ügyfeleket kell előtérbe helyezni, ugyanakkor az állampolgárokat is kell szerintem, a munkavállalókat. Ugyanis ne felejtsük el, hogy nagyon sokszor ezért nem szeretik Európát. Hogyha hogyha még elmérkez, elmérkesedettebb versenyt akarunk, akkor vigyáznunk kell, hogyha nem akarunk ilyen versenyt, akkor vigyázni kell erre a digitális piacra is a, a szociális harmonizáció, az adat, adóharmonizáció esetében nagyon sok kritikát hallunk a bevándorlók esetében. De mi van azokkal a vállalkozásokkal, amelyek adó turizmust ösztönöznek? hiszen minden telefonos társaság Ázsiába vagy Afrikába helyezte ki a telefonszolgáltatásait. Nagyon sok, tudom, hogy emögött nyilvánvalóan a jövedelmezőség kérdése merül fel, de azért bizonyára a vállalkozók mindig azt fogják keresni, hogy a Földön hol egyre olcsóbb az ilyenfajta szolgáltatás. Elnök, köszönöm szépen, akkor most szeretném én megköszönni a kompromisszumok megoldását. Jó, ha emlékszünk, hogy már most is van sok olyan EU-s szabály, amely szabályozza, hogy a platformok hogyan működjenek. Emiatt nagyon fontos, az, hogy az az új jogalkotás, amelyet most javaslunk, vagy kérünk, az összeegyeztethető legyen a meglévő szabályokkal. Például az adatvédelmi eh, eh, rendeletben eh, úgy, vonatkozó szabályoknak érvényesülnie kell, vagy a hálózatok biztonságra vonatkozó rendelet szabályai sem sérülhetnek, tehát nem szabad, hogy zavarosabbá tegyük a viszonyokat és néhány javaslat pont ebbe az irányba hat sajnos. Fontos, hogy a már meglévő és nemrégiben elfogadott jogalkotást érvényesítsük, jutassuk érvényre. Ami a közvetítők felelősségét illeti az elektronikus kereskedelmi vonatkozó irányelv ezt nagyon világosan meghatározza, és ez nagyon fontos sok gazdasági szereplő számára, hogy tudják, hogy mi a felelősségük E, kollégán kiváló megjegyzést e, tehát ezzel kapcsolatban, hogy a vállalkozóknak, a e, cégeknek milyen nehézségeket okozna annak kiszűrése, hogy mi is az, ami jogszerű vagy jogszerűtlen. Úgy gondolom, hogy itt nem kell túlságosan sokat változtatnunk ezen, mert könnyen oda vezethet a mindenféle beavatkozás a mostani rendszerbe, hogy behúzzuk a kéziféket az innováció terén. Fontos, hogy az, amit a Kallas Gephardt jelentése kapcsolatban elmondtunk, és amelyet nagyon sokan támogattak ebből a közös szakbizottságból, nagyon világos üzenetet határoztunk meg egy évvel ezelőtt, erre kell építenünk, Eh, és hát eh, sok eh, mások által felvetett pontot visszhangzott Danti képviselő is, és gondoskodunk kell arról, hogy ezek a megközelítések ne ütközzenek egymással. Ennyi megjegyzést tennék én a magam részéről. Van-e valaki az, az Európai Bizottság részéről, aki megszólalna? Köszönöm. Yeah, thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. A platformokra vonatkozó politikánk e, e, ugye a digitális egységes belső piacra vonatkozó csomag része. Szeretnénk, hogyha virágozna ez a piac, és ezt támogatnánk az innovációval, a foglalkoztatás fejlesztésével, Ezek indulási pontunk. Ezen kívül szeretnénk új európai platformokat is. a küldöttek e, képviselők egyik említette, hogy kevés az európai kereskedelmi platform nem olyan törvényi kereteket szeretnénk tartalm, alkotni, amelyek megnehezítik, vagy ellehetetlenítik az Európai Uniós kereskedelmi platformok kiépítését. Tehát egy jó működő platform gazdaságra van szükségünk, amely mindenkinek hasznot hoz, a fogyasztóknak, a polgároknak, a vállalkozásoknak, mindannyian tudjuk, hogy milyen haszna van ezeknek a platformoknak, és azt is tudjuk, hogy milyen problémák merülhetnek föl abból a tényből, hogy a platformok egyre inkább fontos kapuőri szerepet látnak el a legális, illegális információ tekintetében. Nyilván a bizalom összefügg az átláthatósággal, a méltányossággal, jelen pillanatban a vállalkozások és a platformok közötti kapcsolatra figyelünk leginkább, de fontos, hogy a vállalkozási szabadság mind a két oldalon biztosított legyen, mind a platformok, mind a vállalkozók és a kisebb vállalkozók tekintetében. Fontos, hogy az innovációt ne folytsuk el. Ma is rámutattak az illegális tartalmak eh, kérdésére, ahol a legfontosabb a jogalkotás, az elektronikus eh, eh, kereskedelmi vonatkozó direktíva emlékeztet bennünket arra, hogy az alapvető jogok szempontjából milyen zavaros vizek is ezek. Végül, de nem utolsó sorban a meghatározások kérdése. Eléggé szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy egy, egy általános megoldás, egy egyetlen definíció használata nem biztos, hogy, hogy megoldja a helyzetet. Arányosságra kell törekednünk, és, és, és ugyanakkor nem is szabad túl szabályoznunk. Köszönöm szépen. Elnök jelentéstevő szeretne röviden összefoglalni esetleg. Nos, az ülésünk második részét meg kell kezdenünk a parlament másik termében perceken belül, úgyhogy kb. egy percet adok. Köszönöm, elnök asszony! Nos, akkor csak röviden szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a megjegyzéseikért. Nagyon kiváló információkat kaptam. Nyilván azt látjuk, hogy senki sem elégedett egyelőre még a jelentéstevőnk, a módosítóinkkal, illetve a kompromisszumos módosítókkal. Mindenki szeretne azonban méltányos versenyt Európában, és úgy gondolom, hogy ez a fő célunk Ugyanakkor nyilván eltérőek a vélemények, hogy milyen szabályokat kell, milyen eszközöket kell használnunk a nagyobb átláthatóság, a verseny méltányos verseny elérése érdekében. Fontos, hogy ne szabályozzuk túl Európát, mert mindenki egyetért azzal, hogy az innovációt kell támogatnunk Európában. Én nem vagyok túlságosan szkeptikus az önszabályozása kapcsolatban, mert tudjuk, hogy a hagyományos médiumok is nagyon sok mindent tesznek az önszabályozás terén, nincsenek mindenben leszabályozva, és úgy gondolom, hogy az online platformok számára is fontos, hogy saját érdekeket szolgálják az, hogy az emberek megbízanak bennük. Tehát az önszabályozás valóban lehetséges szabály. Ezen kívül van már meglévő szabályozás is, és ezt meg kell vizsgálnunk, hogy ezt hogy hajtjuk, hajtják végre, E, még mielőtt új e, jogalkotásra adnánk a fejünket. Köszönöm a megjegyzéseket, ezek nagyon hasznosak voltak, és nagy örömmel e, várom a további együttműködést, hogy végül majdnem mindenki boldog legyen és elégedett legyen. ennek köszönöm szépen, remélem ez is érünk ide. A kompromisszumos módosítók megfontolására és a szavazásra a közös szakbizottságban május 18-án kerül sor. Köszönöm szépen Buzek elnök úrnak. És ahogy mondtam, a belső piaci szakbizottságunk a 3G3-ban veszi újra kezdetét, ott találkozunk. Elnök, mi pedig ugyanitt tartozunk egy perc múlva. Ez nekünk is sokkal könnyebb. Köszönöm szépen.